szavazást, és megállapítom, hogy elfogadtuk. The minutes of this... Az ülés jegyzőkönyvét elfogadásra a következő ülés elején fogjuk benyújtani, ha nem lesz senkinek, ha nincs senkinek elemetése, akkor az elfogadott állásfoglalási indítványokat a címzetteknek megküldjük. Köszönjük a figyelmüket, az Európai Parlament ülését ennek értelmében most eh,